hogy csináljuk, függetlenül attól, hogy milyen nehéz körülmények vannak. Köszönöm szépen. Ne bátori, ne öm, venj el a bátorságunkat semmi, vagy